So good morning, everybody. Reggelt kívánok mindenkinek. Első alkalommal találkozunk ebben a teremben. Azok számára, akik eh, nem értik valamelyik EU hivatalos nyelvet, lesz tolmácsolás török nyelvre. A hatos csatorna a török csatorna. Mindenkinek nagyon szép jó reggelt kívánunk. Körülünk annak, hogy itt van körünkben Leila Zána, 95-ös Szaharov díj kitüntetettje. És erre a rendkívüli ülésre a meghallgatásunk címe a Szólásszabadság és a nők jogai Törökországban. én azt gondolom, hogy több egyéb törökországi emberi jogi kérdéssel is foglalkozunk még. Elnézést nem csak az Emberi Jogi Szakbizottságot hívtuk meg, hanem közösen a Nőjogi és a Nőjogi Bizottsággal, Gustafsson úrral, az elnökkel, a néppárti EU-törökországi delegációt is meghívtuk, Ellen Flót, ha az elnök nem tud itt lenni körünkben, Elena Koppa, aki alelnök itt van körünkben. Köszönöm szépen azt, hogy mindannyian társ elnöklik ezt az ülést. Leila Zánál nagyon jól ismert aktivista, független parlamenti képviselő a Csibakér tartományból, Dél-Kelet-Törökországból. 91-ben Leila Zána az első kurd asszony, akit megválasztottak a török parlamentbe. Azt mondta, kód nyelven tette le az esküje második részét, és emiatt le is tartóztatták. Tíz évig volt börtönben, politikai aktivizmusa miatt, amelyet a török bíróságok úgy ítéltek meg, hogy az ország egységét fenyegetik. 95-ben kapta meg parlamentünk által a Szaharov díjat, de nem tudott eljönni, hogy átvegye a díjat. 2004-ben szabadult a börtönből, akkor tudta átvenni. A török nemzeti parlamentbe 2011. júniusában választották meg újra. Az elmúlt években Zána asszony több bírósági tárgyalással, perrel és börtönbüntetéssel nézett szembe. Legutóbb májusban idén Zána asszony tíz év börtönbüntetésre ítélték, mert propaganda terjesztésével vádolták meg 2007-ben 8-ban tartott beszédei alapján. Egyik beszéde az, amit itt tartott az Európai Parlamentben, amely a vád alapját képezte. Parlamenti mentelmi jogának köszönhetően élvezi a szabadságot most még. Szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy Schulz úr, a parlament elnöke ellátogatott Törökországba június 11-én, és a planáris Strasburgi ülés megnyitóján igazságos bírósági tányolást kért Zena asszony számára. Amennyire lehet, mi a parlament részéről is nyomon követjük le a Zena asszony sorsát. Törökország nagyon sok kihívással néz szembe az emberi jogok terén, és ez figyelmünk középpontjában van. Törökország csatlakozási tárgyalásai fényében és az éves országjelentés fényében kiemelten kezeljük. Ha megengedik, az ülés elején szeretnék néhány nemrégiben bekövetkezett esettel foglalkozni. Októbertől decemberig 2011-ben több tucat író, tudós, kiadó letartóztatásra került egy terrorizmus ellenes akció keretében. Állítólagosan ezek az intellektuelek egy terrorista hálózatagjai voltak. 2012. áprilisában szabadult egyikük, még függőben van, alapító tagja az Emberi Jogi Egyesületnek Törökországban, a Writers in Prison Committee, tehát a PEN Nemzetközi Írószövetség írók a börtönben alszövetségének elnöke, elzálni a Marmara Egyetemről, szintén vád alá helyeztetett, több mint 20 év börtönbüntetéssel fenyegették. Meglátogattam az isztambuli börtönben március 9-én az egyetemi oktató asszonyt, és megértettem, hogy nem tudja megfelelően előkészíteni védelmét, mert nem mondják meg neki, hogy mivel vádolják. És IC Bektály asszony nagyon jól ismert fordító, író, béke és igazságügyi aktivista. 193 aktivista van jelenleg börtönben. Július másodikán kezdődött a perük. Mi az Európai Parlamentben nagyon aggódunk ezen trend miatt, és az önkényes, terrorizmus ellenes küzdelem nevében végrehajtott intézkedések miatt. Nagyon sok más emberi jogi aktivista és szellemi, vagy értelmiségi sokszor kerül mm, büntető jogi tárgyalások középpontjába. A néppárti török delegáció tárgyalása során itt volt egy feminista, szociológus, békeaktivista, író, és életfogytiklani börtönbüntetéssel néz szembe, olyas miért, amelyel kapcsolatban kétszer is felmentették. Ez is szerepel a napi rendünkön. Azt hiszem, Természetesen folytathatnám a különböző témákat, a szakszervezetések elleni fellépéseket is említhetnék, de ha megengedik, összegezve elmondanám, hogy figyelemmel kísérjük az igazságügyi reformot, az alkotmányos reformot, és reméljük, hogy ez pozitív változásokhoz vezet Törökországban. Az Európai Bizottság szintén egy új pozitív programot támogat, hogy új lendületet adjon a csatlakozási tárgyalásoknak, a pozitív agenda egyik eleme a politikai reform és az alapjogok kérdése. Nagyjából ez lett volna az a keret, amelyen belül mozgunk. Elmondtam tehát, hogy mik azok a főbb események, kik azok a főbb személyiségek, akiknek a sorsát nem követjük. Most pedig megadom a szót Mikael Gustafsson úrnak, a FEM, a Nőjogi Bizottság elnökének, hogy tartsa meg bevezető, mondja el bevezető gondolatait and I will speak in... Én pedig svédül fogok beszélni. Eh, jag vill först eh, eh verkligen välkomna... Köszönöm szépen. Először is melegen szeretném üdvözölni Léla Zanát ezen az ülésen. Le vagyok nyűgözve, nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon örülök annak is, hogy közös ülést szerveztünk. A Női Jogi Szakbizottság elnökeként vagyok itt, és mások is itt vannak az Emberi Jogi Albizottságból és az Esélyegyenlőségi Albizottságból a parlament részéről, tehát nagyon örülök annak, hogy ez egy közös kezdeményezés, és örülök, hogy itt van velünk, asszonyom. Mivel én felelős vagyok az esélyegyelőségért, ezért nagyon figyelünk Törökország helyzetére, hiszen minden politikai téma eh, nagyon összekötődhet ezzel a területtel. Törökország tagjelölt ország, úgyhogy nagyon fontos, hogy figyelemmel kísérjük a fejleményeket. A bizottságunk februárban elküldött egy eh, küldöttséget február 22-én Törökországba. A látogatás után elfogadunk egy jelentést, ez Törökország perspektívája 2020-ig. Feljegyeztük ugyan, hogy vannak fejlemények Törökországban, pozitív fejlemények, de ennek ellenére a megszületett jogi aktusokat nem feltétlenül valósítják meg az ország bizonyos területei nem alkalmazzák ezeket gyakorlatban, úgyhogy nekünk úgy tűnik, hogy még sokat kell tennünk. Nyilván, hogy az esélyegyelőség része az emberi jogoknak. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sok kérdést fog kapni a szakbizottságom tagjaitól, de akkor hagyd ragadja meg az esélyt, és lenne rögtön három kérdésem ön felé. Az első kérdésem a következő. Szeretném tudni a véleményét azt illetően, hogy a politikai életben nagyon kevés nő vesz részt Törökországban. Nagyon alacsony a nők részvétele. Illetve a kérdésem arra vonatkozna, hogy a kurt és a török lakosság részvétele között van-e különbség. Második kérdésem, a férfiak által nők ellen elkövetett szexuális erőszakot illetően, és általában erőszakot illetően. Európában egy új jogszabályt fogadtunk el, amely ez ellen, az erőszak ellen védi a nőket. Törökországban is megszületett ez a jogszabály. Ön mit gondol, a gyakorlatban betartatják-e ezt? És a harmadik kérdésem az lenne, tudná -e tájékoztatni arról minket, hogy Törökországban hogyan állnak az abortusszal kapcsolatos viták, a szaporodási joggal kapcsolatos viták. Ezek azok a kérdések, amiről szeretnék válaszokat kapni. Várom a válaszait, és remélem kapni sok kérdést. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Gustafsson úr, most pedig Koppa asszony a néppárt részéről. Köszönöm szépen, Lochpiller asszony. A mai vitánk a szólásszabadságról és a nők jogairól Törökországban erről szól. Június 14-én volt már egy ülésünk, és meghívtuk oda a Törökországnak a nők helyzetéért felelős miniszterét. De ma mégis különleges nap ez. Azért, mert Lélezana a Szaharov díjazott van itt velünk, aki folytatja a harcát a nők jogaiért, a szólásszabadságért, akit be is börtönöztek, üldöznek, azért, mert a kurd néppel azonosítja magát. Nemrég ismertetett a világgal egy tervet a kurd nép jövőjét illetően, hiszen elős szeretné segíteni a kérdés megoldását. Erdogán miniszterelnökkel is találkozott. Ő bevallottan azt gondolja, hogy a miniszterelnök támogatása elengedhetetlen, tehát igazából a békés megoldásért dolgozik. Az integritás a hatalmas Leila Zanasszonynak, mint tanulhatnánk tőle. <clears throat> Ez a béke ajánlat egy olyan nép részéről érkezik, ami nem feltétlenül adja magát, hogy ilyen békés megoldást ajánljanak. Léla Zana a saját népét egy erkölcsi integritással képviseli, amely hatalmas nagy, nagyobb, mint amit elismerünk, egy nagyon nagy vezetőerő, egy olyan nő, egy olyan asszony, aki megérdemli az erkölcsi támogatásunkat. Ha olyan embereket támogatunk, mint Leila Zana, akkor a békét támogatjuk, kinyújtjuk a kezünket, annak ellenére, hogy kulturális különbségeink vannak. Leila Zana a nők jogairól, a kurt nép jogairól beszélhet, és hajlandó a békét propagálni. Ezért kell rájuk ráfigyelnünk, és ezért kellene Törökországnak is ráfigyelnie. Hiszen, hogyha a, körd, a kurt nép elveszítik a belévetett vitalmat, a bizalmat, akkor azzal elveszítik a politikába vetett bizalmukat. Léla Zana asszony egy szimbólum. Hölgyeim és uraim, a kurd nép nem egyszerűen egy kisebbség Törökországban. Ö, nagyon sok más területén a világnak is megtalálhatók. Ők szociális réteg szempontjából is nagyon eltérhetnek, lehetnek tudósok, lehetnek földművelek, de mindenképpen el akarják kerülni a konfrontációt, hiszen tudjuk, hogy a béke összetettebb, mint a háború. Ezért azok, akik hajlandóak arra, hogy egy demokratikus államban gondolkozzanak, ahol tiszteletben tartják az emberi jogokat, azok megérdemlik a tiszteletünket, sőt a csodálatunkat. És ez nem feltétlenül egy csillogó ö, út, de ez az az út, amelyet lélezen a választott, és ezzel megköszönném neki, hogy itt van. Köszönöm. Madame Kopa. Köszönöm szépen, Kopa asszony. Most pedig Leila Szanának szeretném megadni a szót. Szeretettel köszöntöm, üdvözlöm ismét. Nekem személyesen is nagyon jó, hogy látom Önt itt, a fiatal egyetemista koromban. Részese voltam egy kampánynak, amelynek a célja Leila Szana kiszabadítása volt, akkor tíz évre ítélték, és azt vállaltuk, hogy legalább egy napra mi is bevonulunk a börtönbe, de végül is most Ön itt van velünk, és nagy örömmel várjuk, amit mondani fog nekünk. divanda oturan bütün hemcinslerimi teşekkür ederken müte- Mindenkit szeretnék üdvözölni, aki itt van. Az Emberi Jogi Albizottság kedves Nőjogi Bizottság. Bugünkü Valamennyiüket nagy szeretettel köszöntöm mind a két szakbizottság eh, tagjait. A mai előadásomban arról szeretnék beszélni, ami Törökországban és Kurdisztánban történik az emberi jogok megsértése területén. Hogyan kerülnek nők, gyerekek eh, börtönbe, különös tekintettel kurd nőkre. Az emberi jogok olyan jogok, eh, amelyekkel az emberek születésüktől fogva rendelkeznek, és ez érinthetetlen jogok. Az emberekkel méltóságát sem szabad, szabad megsérteni eh, semmilyen gazdasági vagy politikai megfontolás nem indokolhatja azt, hogyha az emberek jogait, méltóságát eh, megsértik alapvetően a szabadság alatt is ezt értjük. Függetlenül minden körülménytől, minden feltételtől, minden embernek joga van arra, hogy méltósággal érje le az életét de az, hogy valaki hol születik, hogy ott milyenek a földrajzi körülmények, hogy önkényuralmi rendszerek működnek-e ott, vagy éppen háborúk dúlnak, sok más körülmény is sértheti az emberek méltóságát, és nagyon hosszú utat kell még bejárjunk, hogy ez megváltozzon. Ha az emberi jogokat valóban érdemben védeni akarjuk, akkor meg kell teremti ennek az alapjait, és hangosan, jól hallhatóan kell szólnunk mindazoknak, akik részt vesznek ebben a küzdelemben, mindenkinek szeretnék teljes szívemből köszönetet mondani. Törökországban és Kurdisztánban, Törökország kurd részén nagyon sokszor sértik meg az emberi jogokat és ennek az alapja általában diszkrimináció, osz valamilyen osztályoz nemhez, e, fajhoz való tartozása, megkülönböztetés alapja. A szólásszabadságot e, még mindig e, súlyosan megsértik Törökországban. Írók, újságírók, publicisták, a értelmiség, a politika résztvevői számos nehézséggel szembesülnek akkor, hogyha az véleményüket szabadon akarják kifejteni, letartóztatják, bíróság elé állítják őket. Törökország szisztematikusan jár el így, és nagyon sokan kerülnek börtönbe az emberi jogok megsértése kapcsán. Ez a múltban is így volt, és jelenleg is így van. Múlt hónapban Urfában egy börtönben volt egy börtönlázadás, és ennek kapcsán 13 tartott veszítette életét. Atafantemben és Karabamban is hasonló események történtek. Ez is azt jelzi, hogy milyen borzasztó körülmények uralkodnak a török börtönökben. Urfában, tehát ugyanebben a börtönben már 2010-ben is történt egy szörnyű dolog, felgyújtotta magát az egyik fogvatartott, 2011-ben is a cellájában gyújtotta magát fel az egyik fogoly. Ezek a szörnyű körülmények arra vezethetők vissza, hogy borzasztóan túlzsúfoltak a börtönök. Egy olyan börtönben, ahol 300 hely van, több mint 1000 fogvatartottat őriznek. A török igazságügy miniszter pedig nyíltan el is ismerte azt, hogy a török lakosságnak gyakorlatilag a börtön lakosságnak az egyharmada igazából nem lenne szabad, hogy börtönben legyen. Az Európai Bíróság, az emberi jogi Bíróság is számos ítéletet, döntést hozott ez ügyben, és az Jogi Bizottság is rávilágított arra, hogy túl zsúfoltak a börtönök Törökországban, és nem lehet biztosítani az emberhez méltó fogvatartás körülményeit. Egy olyan börtönben, ahol maximum 80 ezer embert lehetne fogva tartani, több mint 130 ezeren eh, tartózkodnak körülbelül 9000 körülük politikai eh, okok miatt került börtönbe, és körülbelül 2 ezeren csak a szervezett bűnözés miatti eh, vádak kapcsán ezt elítélve. Nincs elég személyzet sem a börtönökben. A fogvatartottak számára nem biztosítanak egészségügyi szolgáltatásokat, nem vehetik fel a kapcsolatot a külvilággal, és ezt tapasztaljuk minden börtönben szexuális erőszakra is sor kerül a börtönökben. Ennek áldozatai elsősorban a fogvatartott gyermekek és fiatalok, körülbelül 2500 gyerek van bebörtönözve, és körülbelül 5000 nő szenved különösen az ilyen szörnyű körülményektől mint egy 306 évnél fiatalabb gyermeket tartanak börtönben az édesanyjukkal együtt, teljesen elszigetelve minden eh, szolgáltatástól, nem eh, biztosítanak számukra semmilyen eh, szolgáltatást. Tehát különösen sújtják ezek a körülmények a nőket hogyha súlyosan megbetegszik egy nő például akár méhrákban vagy mellrákban, semmilyen kezelést nem kapnak. Gyakorlatilag nincs egészségügyi ellátás, és ha egyáltalán nőgyógyászati vizsgálatot biztosítanak, akkor ott áll a férfi börtönőr is a teremben a vizsgálat során végig, és a bilincseket sem veszik le a vizsgálat idejére a nőkről. Ez az egész egy nagyon borzasztó örökség az 1980. szeptember 12-i török katonai hatalomátvétel öröksége. Még akkor is, ha átnevezték a börtönöket a szörnyű események után, a feltételek, a körülmények igazából nem változtak meg a börtönökben. Valóban arról van szó, hogy nem javult jelentősen a helyzet. 1986-ban például szabadon bocsátottak embereket, akik eh, pedig tíz ember életét oltották ki. Még valamit hagy mondjak el Urfáról, az urfai börtönről. Gyerekek tüntettek és kövekkel dobálóztak, és emiatt eh, úgy tartóztatták le őket, mintha egy terror szervezet tagjai lennének. Börtönbe csukták őket. 12-18 év közötti fiatalokról, gyerekekről van szó, akik azóta is börtönben vannak, diszkriminálják, és különösen rossz bánásmódban részesítik őket. Ezeket a gyerekeket a nemzeti egyezményeknek megfelelően különleges védelemben kellene részesíteni, ehelyett szexuális kizsákmányolás erőszak áldozatai. Katasztrófa, ami történik. Ezeket a gyerekeket, némelyiküket időközben szabadlábra helyezték, és ezután beszéltek egy újságíróval, az újságíró pedig megírta a gyermekek történetét, az, ami velük történt, és akkor ezt a újságírót is őrizetbe vették, sőt, a gyerekek némelyikét is ismét bebörtönözték. Nagyon fontos lenne olyan környezetet teremteni, amely biztosítatná ezeknek a gyermekeknek a védelmét. Egy átlátható, ellenőrizhető rendszerre lenne szükség. Törökország aláírta a kínzás tilalmának a kiegészítő jegyzőkönyvét, de ezt alkalmazni is kellene. Ki kellene alakítani a jegyzőkönyvben leírt mechanizmusokat a tervezett általános amnestiát is érvényre kellene juttatni. Sajnos még mindig az a helyzet, hogy nagyon sok a téves bírói ítélet. Szeretnék valami, még valamit előre bocsájtani. Az anyanyelvemen, kurdul, nincs is szó a megerőszakolásra. Sajnos a mi régiónkban az a helyzet, hogy a megerőszakolás, a mindennapi erőszak szerves tartozékává vált évszázadokon keresztül. Azok a nők, akik hosszú-hosszú ideig ezen erőszak áldozatai bíróság előtt találják magukat. Ez nagyon nagy mértékben eredményezte azt, hogy az emberek jogérzéke borzasztóan meggyengült. Egy lányt 26-an erőszakoltak meg 13 éves korában. Sor került egy bírósági eljárásra, mely nagyon sokáig elhúzódott, és az egész dolog azzal végződött, hogy amiatt, hogy már túl, túl sokáig elhúzódott az eljárás, vagy felmentették, vagy nagyon rövid enyhe büntetésre ítélték az elkövetőket, és azt mondták, hogy 13 éves korában a lánynak már tudnia kellett volna, hogy mit csinál. Nincsenek nem palliatív intézkedéseket akarunk, hanem egy olyan rendszert, amelynek alapját jelentik az emberi jogok. Valamilyen átmeneti megoldást is kell találnunk, hiszen egy olyan jogrendet akarunk kiépíteni, felépíteni, amely az emberi jogok tiszteletben tartásában gyökerezik, arra épül fel vannak egyetemes értékek, egyetemleges értékek, amelynek, amelyeknek az alapján szabad választáshoz is joga van az embereknek. Abdullah Öcan esette Törökországban is szintén egy nagyon fájdalmas helyzetet eredményezett. Szeretnénk mi is aktívan küzdeni, és szeretnénk, hogy az Európai Unió is aktívan lépne fel Öcsalan is készen áll arra, hogy párbeszédben részt vegyen, és az Európai Unióhoz való közeledés folyamatának részese legyen. De sajnos most az EU-s tárgyalások több körülményből kifolyóan is zsákutcában futották hogyha stabilizálódnának a tárgyalások, akkor minden részvevő az lenne jó, hogyha nagyon aktívan venne részt a csatlakozási tárgyalásokon. A társadalom talán már készen áll a megoldásra, de most már politikai akaratra van szükség, hogy valóban gyors, határozott lépéseket lehessen tenni a helyzet javítása érdekében. Sok a probléma az esélyegyenlőség, a nemek közötti egyenlőség területén is. Egyre több olyan nő van, aki aktívan részt vesz a politikában, de azért a nők képviseletével sok probléma van, mindig nagyon alacsony arányban vesznek, vannak jelen a nők a társadalmi politikai életben. Sok erőszak is éri a nőket, és nem tesznek elég intézkedést ez ellen. Múlt hónapban, tehát júniusban hét nőt és egy lányt öltek meg férfiak, nyolc nőt erőszakoltak meg, és tizenkét nő ellen próbáltak meg erőszakot elkövetni. Egyébként a nőket általában a saját férjük öli meg, és az e- erőszak áldozatai esetében is az elkövető ismerős volt, sokszor utcán vagy munkahelyen követnek el erőszakot a nők ellen. Ez 116 nőt ellen követtek el erőszakot, 88, 88 e, erőszakoltak meg az elmúlt évben. Az igazságügyminiszter is elismerte, hogy 2009 és 2012 között egyértelműen megnőtt a nőkkel szemben elkövetett halállal végződő bűncselekmények száma. Sokszor származás, nyelv jelenti a diszkrimináció, nőkkel szemben elkövetett diszkrimináció alapját. A kurd nőknek még kevesebb lehetősége van a munkát, munkát találni, mint másoknak, alacsonyabb fizetést kapnak, és rendszerint rosszabb minőségű munkakörökben foglalkoztatják őket. Egy követelmény, hogy folyékonyan beszélnek törökül. Hogyha az anyanyelvükön beszélnek, akkor nagyon sok szolgáltatáshoz sem férhetnek hozzá, egyszerűen nem részesülhetnek bizonyos szolgáltatásokban sok nő férfiakra szorul, hogy segítsenek, fordítsanak számukra, mert csak a férfiak beszélnek törökül, így még inkább kiszolgáltatottá válnak a nők. A családban általában két nyelvet beszélnek, tehát a nők ugyan értenek törökül, de nem beszélik a törököt, a gyerekek pedig értik a kurdot, de nem beszélnek kordul, és ez feszültségeket, megosztottságot eredményez a családokon belül is. A nők aktív részvétele a mindennapi életben a kurt mozgalom eredménye. Nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy egyenlő jogokkal vegyenek részt a nők is a társadalom életében. De további határozott lépésekre van szükség egész Törökországban. Azok a rendszerek, amelyek eh, hátrányoskal sújtják a nőket, meg kell, hogy változzanak. Különösen a nők követeléseit kell figyelembe venni, és határozott intézkedésekre van szükség, javítani kell a nők eh, képviseletét, a nők részvételi arányát a politikai életben. Egy saját nőügyi minisztériumot is célszerű lenne létrehozni. Na most a nem tisztázott bilkosságok 17.500 gyilkosság volt Törökországban, ahol a tettes még nem sikerült meglelni. Ezen kívül 230 ezer tömegsír van, és ebben mindegy olyan három ezer ember van, akiknek a gyilkosait nem tudták beazonosítani. Itt azt hiszem, hogy kritikus küszöbről van szó. Ha Törökország fel akarja dolgozni a múltját, akkor elszánt lépéseket kell tennie. Ha megengedik, a roboszki tömegmészálláshoz szeretnék beszámolni. Hat hónappal ezelőtt egy nagy tömegmészállásra került sor. 34 kód fiatalt és gyermeket mészároltak le török harci repülőgépek. Azután kísérletet tettek arra, hogy eltusolják az ügyet. De pár órával később a hírek felröppentek mindenütt, és a mai napig nincs hivatalos nyilatkozat azzal kapcsolatban, hogy ki állt emögött, és eh, ha úgy tetszik, még a meggyilkoltakat hibáztatták mindezért. Ez egy további tömegmészállás, amelyet megpróbálnak eltusolni. Kérdezni, hogy mekkora a fájdalom ilyen események után. De a legkevesebb az, hogy az egészet átláthatóan dolgozzuk fel. Mi azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió hivatalos delegációt küldene ebbe a régióba, hogy a kérdést tisztázzák. Hogy arra ösztönözzék az érintetteket, hogy nyilatkozzanak az, erről a helyzetről? Egy további fontos témát szeretnék még megemlíteni. A történelem bemutatta azt, hogy nincs örökké tartó háború. Megoldást kell keresnünk. Ahhoz, hogy ez bekövetkezhessen, fenntartható párbeszédet kell folytatni, és biztos alapját kell biztosítani a tárgyalásoknak. Törökországnak először is támogatást kell keresni. Egyedül nem sikerül megoldania ezt a problémát. Éppen ezért azt szeretném, hogyha az Európai Unió Törökországot támogatná abban, hogy Törökország visszatérjen az egyetemes értékekhez, és hogy ezt a múltat feldolgozza. Az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalás nagyon fontos a problémák megoldása során, éppen ezért nagyon fontos, hogy folytassuk a csatlakozási tárgyalásokat. Reálisnak kell lennünk, nem szabad lehetetlent követelni, de mégis az ideális világot szeretnénk megközelíteni. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very... Köszönöm szépen, Lelezána. Köszönjük szépen a nagyon részletes előadását a jelenlegi helyzetről. Ön azt mondta, hogy az emberi jogok rendszerét végre kell hajtani, és azt hiszem meg kell néznünk, hogy milyen intézmények vannak Törökországban, amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoznak. És ahogy említette, a vége felé Világosan látnunk kell, hogy a tömegsírokat illetően milyen vizsgálatokat kellene folytatni. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon fontos munka, és így lehet hozzájárulni a béke folyamatához, hogyha elemezzük a történelmet, az áldozatok és családjaik számára is nagyon fontos a folyamat a megbékéléssel kapcsolatban. Egyszer majd meg kellene békélnünk. Most megadom a szót, mert van időnk vitára, és esetleg a következőképpen járhatnánk el, összegyűjtünk bizonyos kérdéseket, és csoportonként válaszolna rájuk. A listámon a következők. Hacikorion úr. Jó napot kívánok! Én is üdvözlöm Zene asszonyt itt a parlamentben. Először is a sajnálatomnak, a részvétemnek hagyjadjak hangot. Bár én a török küldöttség, törökországi küldöttség tagjaként vagyok itt, és gyakran kell, hogy hangot adjunk annak a véleményünknek, hogy Törökországban javul a helyzet napról napra, most ebből a beszámolóból nem ebből terült ki, és nem sok társamat látom itt a meghallgatáson, úgyhogy azt szeretném látni, azt szeretném kérni, hogy az Európai Parlament minden tagjának küldje el a beszédjét. Lenne egy benyomásom és egy kérdésem először is. A törökországi problémák az emberi jogok megsértése ahhoz kapcsolódik, hogy Törökország kihasználja azt a tényt, hogy a PKK-t terrorista szervezetnek minősítette az Európai Unió. A kérdésem az, hogy ön is így gondolja? Úgy gondolja, hogy az emberi jogok megsértése Törökországban ahhoz kapcsolódik, hogy egyszerűen így is úgy is úgy vesszük, hogy a PKK terrorista szervezet? Ezen kívül szeretném megkérdezni azt is, ön mit gondol? Ön terrorista szervezetnek tartja őket? Ha igen, miért? Thank you. Uh, and just uh, from my... Köszönöm szépen. Ugye én jobban látom, hogy hányan vannak itt, Tizenketten vannak itt. De van, aki más helyre ül, tehát nem mindenkit látok. És az ön ajánlása Lelezána előadással kapcsolatban, minden Szaharov díjazott is, a nap folyamán lesz egy új egységgel egy találkozó, hogy hogyan lehetne a Szaharov díjjal kitüntetteket támogatni. Az ön ajánlata nagyon jó lenne, jó lenne tehát ezeket az előadásokat minden képviselőhöz eljutatni. Most pedig Bauer asszony. Asszony, én is szeretettel üdvözlöm Leila Zanát, és biztosítom őt arról, hogy hogy akkor, amikor eh, hírét vettük annak, hogy ismét elítélték, nagyon sokan tiltakoztunk eh, az Európai Parlamentben. Két kérdésem lenne. Abból, amit elmondott, úgy tűnt nekem, hogy ismét gond van a kurd nyelv tanításával, illetve a kurd iskolákkal. Emlékszünk arra, hogy néhány évvel ezelőtt megnyitottak néhány kurdiskolát, de abból, amit elmondott, hogy a családokon belül gondot okoz az, hogy a gyerekek nem tudnak kurdul, úgy tűnik, hogy ezzel ismét gond van. Szeretném, hogyha erről többet mondana. A másik kérdésem a honor killinggel kapcsolatos. Elmondta azt általánosságban, hogy növekszik a nők elleni erőszak megnyilvánulásainak a száma. Én azt szeretném e-, ezen belül hallani Leila Zánától, hogy mi a helyzet a honor killinggel mert néhány hónappal ezelőtt, amikor Törökországban jártunk, az igazságügyminisztérium szakértői azt mondták, hogy csökkenik a, e, ezeknek a becsületbeli gyilkosságoknak a száma. De abból, amit elmondott, úgy tűnik, hogy ez nem teljesen igaz. Thank you, madam. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Kiel Nielsen asszony. Köszönöm szépen. Az én kérdésem nagyon rövid lesz, Zene asszony nemrégiben találkozott Erdogan miniszterelnökkel. Legyen kedves, mondja el nekünk, hogy milyen pozitív perspektívákkal lehet jellemezni ezt a találkozót. Köszönöm szépen. Oké, okay, eight more colleagues. Még nyolcan kértek szót, úgyhogy most Leila Zanának adnám meg a szót, hogy válaszoljon az első néhány kérdésre. en çok acısını çektiğim e, dil konusundaki. Köszönöm szépen. A legnagyobb probléma Törökországban a kurdok számára a nyelv. E, ezzel fogom kezdeni, mert ez foglalkoztat leginkább. A világon sehol nincs máshol olyan helyzet, mint e, a kurdok körében, hogy megtiltanák a nyelv e, használatát. 32 éve Egy olyan rendszer van életben, amely elnyomja a teljes népet, tagadja a kurt identitást, tagadja a kurt nyelvhasználatának lehetőségét. Ha figyelembe veszik, hogy ez 32 éve él ez a rendszer, nagyon jól emlékszem, reggel 7 órakor ott voltunk a börtönök ajtaja előtt. Egész nap vártunk estig, csak azért, hogy egyetlen percre, 60 másodpercre lássuk a családtagunkat. És a 60 másodperc alatt is tilos volt kurdul beszélnünk bent a meghallgatásom. Megértettük ugyan egymást, de nem fejezhettem ki a gondolataimat, hiszen nem beszélhettem kurdul. El tudják képzelni, hogy hogyan zajlottak le ezek a látogatások. Tehát megtagadják egy népnek a létét, megtagadják a nyelv használatának lehetőségét. A világon egyetlen olyan hely sincs még, ahol a gyerekeket elküldik az iskolába, és utána a szülők nem tudnak elég pénzt adni a gyerekeknek arra, hogy valamit egyenek, egyáltalán, vagy hogy egyáltalán ébren tudjanak maradni, hogy megtanulhassák a nyelvüket. Azt mondták nekünk, hogy a török kormánynak erre nincs pénze, hogy kurd nyelvű tanfolyamokat támogassanak, vagy eh, ahol volt pénz rá, akkor a kurd nyelv helyett idegen nyelvet kínáltak. Nem arról van szó, hogy mi egy nép vagyunk, mi kitelepült valahonnan és bevándorolt. Mi egy nagyon ősi nép vagyunk, mindig is ott éltünk, de a török kormány hát a török nép ö, körében a kurd nép mindig harcolt a túléléséért. Tehát a kurd nyelvnek az alapoktatásban meg kellene jelennie azért, hogy ne vesszen el, hogy ne halljon ki. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kurd nép helyzetében. Most az a helyzet, hogy Konstantinápoly és a tengerparton él már a kurd nép fele. Ezek az emberek már nem ismerik a kurd nyelvet, nem beszélik anyanyelvként. Így kihol ez a nyelv? Elveszik a lehetőség arra, hogy párbeszédet folytassunk és így megmutatkozik az is, hogy a generációk között szakadék alakul ki. Egy asszony, egy anya, hogyha valami hivatalban beszélnie kell, akkor magával kell, hogy vigye a férjét vagy a gyerekét, mint tolmácsot, mert kurdul nem beszélhet. Ez azt jelenti, hogy másodrendű állampolgárok vagyunk. És a miniszterelnökünk azt mondta, hogy ez a fajta elnyomás emberiség elleni bűn, az emberi jogok elleni bűn. Ha ez így van, akkor az alapoktatásban meg kell, hogy jelenjen a kurd nyelv. Kurdisztánban nagyon sok helyen, még a legkisebb falvakban is létrehoztak iskolákat. A gyerekek azonban csak 7 éves korukig megengedett, hogy használják a kurd nyelvet, amíg el nem kezdik az alapoktatást. Most már ez sem igaz, mert igazából csak 5 éves korig használhatják a kurd nyelvet, utána nem. Úgyhogy ebben az ügyben minden adott alkalommal segítséget kérünk az Európai Parlamenttől, hiszen olyan sok szavazás, nyilatkozat, interjú történt ez ügyben, és mégsem változik a helyzet. Úgyhogy a kurt nyelv legalább második választható nyelvként meg kell, hogy jelenjen az iskolákban. Nem probléma az nekünk mondjuk, hogyha törököt is tanulni kell a kurd gyerekeknek, hát persze ez természetes, de a kurd nyelvet meg kell, hogy tanulják, mert az egyik nyelv nem helyettesítheti a másikat. Nem veheti át a hegy, helyét, nem mondhatjuk valakinek az anyanyelvére azt, hogy tanulja meg idegen nyelvként. Nem elég az, hogyha adhok kicsi megoldásokat alkalmazunk. Az se megoldás már, hogyha néha jó megoldásokat alkalmaznak egy-egy helyen. Átla, általános megoldásra van szükségünk. Én tényleg úgy gondolom, hogy Törökországnak nagyon sok problémája annak köszönhető, hogy az emberi szabadságjogokat, emberi alapvető jogokat megsértik. És az önrendelkezési jogát nem biztosítják az embereknek. a nők elleni erőszak kérdése. Én hiszek az oktatásnak a szerepében. És én úgy gondolom, hogy, hogy az emberek megtanulják azt, hogy erőszak nélkül éljenek, a férje feleséggel békében, a fiú a lányjal. Ha így oktatjuk őket, így neveljük fel őket, így neveljük őket emberi értékeként, nem arra hívjuk fel a figyelmüket, hogy a nemek között vannak nagy különbségek, akkor csak így tüntethetjük el a nők elleni erőszakot. Én úgy gondolom, hogy ha egy társadalomban nem ismerik el a nőket, mint embereket, emberi lényeket, akkor mindig is fönnáll majd ez a probléma. Tehát az oktatás, a nevelés a kulcsa ennek a kérdésnek. Nem mondhatom azt, hogy mindenütt romlott a helyzet, vannak néha előrelépések, de általában véve a teljes kép az eléggé lehangoló hogyha a nők problémájára megoldást kell találnunk, akkor nem értem, hogy a férfi politikusok hogy ülhetnek le egy asztalhoz, és hogy mondhatják azt a tárgyalásokon, hogy nem, nem létezik ez a probléma. Itt van már az ideje annak, hogy a hozzáállásunkat megváltoztassuk. Hogyha egy férfi beszél majd erről a témáról, akkor semmiképpen sem fogja úgy tekinteni a nőt, mint egyenlő emberi lényt, hanem úgy fogja tekinteni, mint valami lényt, amit eltaposhat, elnyomhat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a női jogi szakbizottságnak és a többi szakbizottságnak fel kell emelnie a szavát. És fel kell kutatni, hogy milyen megoldások létezhetnek ebben a helyzetben. a nőknek is kutatniuk kell a megoldásokat, képezniük kell magukat, és fel kell venniük a harcot. Hogyha egy férfi nem úgy nevelődik, hogy elismerje a nőket egyelő félként, akkor mindig össze fog ütközni a férfi és a női nem, és mindig meg fog jelenni a nők elleni erőszak a társadalomban. Az erőszak természetesen önmagában véve minden társadalomban egy szörnyűséges dolog, de a közel-keleten ez még rosszabb ez a helyzet. Nullának tekintik a nőket, bezárják a négy fal közé, és egyszerűen azt a címkét aggatják rá, hogy anya. Semmi más szerepük nincs, ez a létüknek az oka és a célja. Tehát a nőknek esélyeket kell adnunk. Az elmúlt 10-15 évben Törökországban el kell, hogy mondjam, hogy igen, a nők jogai tekintetében történtek előrelépések. 1934-ben a török nők megkapták Törökországban a szavazási jogot. De most is tudok mutatni előrelépéseket, csak ezek nem elegendőek, és erről számoltam be a beszédemben is. A jogszabályok is változnak, de még ez sem elegendő, mert valóságban nem járulnak hozzá a helyzet javításához. Ahogy mondtam, csak az oktatás, a nevelés oldhatja meg ezt a problémát, de minden területén az életnek például a rendőrség tagjait, az igazságszolgáltatás tagjait, a közigazgatásban dolgozókat is oktatni kell, nevelni, hiszen egyfajta képzést kell biztosítani, hogy megértsék, hogy a két nem egyenlő. Ezeket a témákat fölvetettük a miniszterelnöknek is. Nos, eljöttem ide ma, beszélek önökhöz, így, ahogy most ma beszélek önökhöz, így beszéltem én a török miniszterelnökhöz is. Nem számolhatok be a miniszterelnökkel folytatott tárgyalásnak a részleteiről, de így beszéltem vele őszintén. És azt hiszem, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a negatív fejleményekre. Tehát még egyszer, amiről itt ma beszámoltam, amilyen negatív képet festettem Törökországról, pontosan így festettem le a helyzetet a török miniszterelnöknek is. Nagy figyelemmel hallgatott, És hagyd mondjak még valamit a biztonságot illetően. Úgy tűnik, hogy az állam mindig nagyon fontos szerepként tartja a számon, hogy az állampolgároknak a biztonságát garantálja. Igazából ez a téma nemzetközi szinten a szeptemberi ikertornyok elleni támadást után jelent meg, és az egyetlen olyan modell, amely igazából biztosíthatja azt, hogy egy társadalmon belül béke és biztonság uralkodjon, az csak akkor lehet, hogyha egyenlőek a felek, oktatjuk őket, ha az erőszak megjelenik, akkor az már mindenképpen az emberi jogoknak a megsértése. A demokratikus úton, amelyen Törökország haladni szeretne, ennek az útnak része az is, hogy a kurt nép és a török nép békében éljen. Az erőszakot illetően az erőszak nem oldja meg a problémákat, sőt, még több problémát vet föl. Azt kérdezte, hogy a kurd párt ter- terrorista párt-e. Nos, én sosem mondtam ilyet. A kérdés mindig az számomra, amikor valaki erőszakot hogy miért szorult erre rá? Miért választotta ezt az utat? Úgyhogy megint csak azt tudom mondani, hogy az a fontos, hogy egy olyan modellt biztosítsunk, egy olyan modellt mutassunk fel, amely demokratikus párbeszédet lehetővé tesz. Mi mindent megteszünk ennek érdekében, és mi azt gondoljuk, hogy valóban a társadalom igényli azt, hogy békében éljen. A katonai irányítás, a katonai uralom, erre mindig gyakran utaltam a beszédeimben, mert azt hiszem, hogy ez, ahol katonai uralom van, az mindig olyan, mintha az állam védeni akarná az állampolgárait saját magától. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az állam tartozik annyival az állampolgárainak, hogy minden egyes helyzetben békét és biztonságot nyújtson minden elemének a társadalomnak, minden népnek. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Thank you. And uh, just um, to Köszönöm szépen. A nők egyenlő jogai az EU-ban és itt a parlamentben, ez is egy érdekes kérdés, hogy mondjak erről valamit. 22 szakbizottságunk van, ugyanis azért mondom ezt, mert ön is beszélt a nők, a szerepéről a politikában, hogy, hogy mi a helyzet Törökországban. Röviden, hogy mondjam el önnek, hogy itt, az Európai Parlamentben 34,8% a női képviselők aránya, az EU-ban az átlag egyébként csak 25%, százalék, és a 22 szakbizottsági elnökből 10 nő. Tehát az 50% százalék alatti a női szakbizottsági elnökök aránya. Még nagyon sokan szeretnek hozzászólni, kérem, hogy tegyék fel a kérdéseiket, az észrevételeiket tegyék meg, de röviden, ha lehet. Kratzer asszony. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ez egy különleges pillanat az Európai Parlament tagjai számára, hogy Zana asszonyt itt vendégül láthatják, hiszen a Szaharov díjat is mi, e, mi tiszteltük meg önt ezzel, úgyhogy látja, hogy milyen nagyra tartjuk a véleményét. Szeretném elmondani, hogy a Szaharov díj díjazottjai Velük mindig folytatjuk a párbeszédet, mindig tartjuk folyamatosan a kapcsolatot, mint ahogy önne, önnel is, és egy platformot, egy szimbolikus platformot létesítünk, amely az emberi jogokat képviseli az egész világban. Nagyon nagy figyelemmel követtem a beszédét, és azt hallottam, azt értettem ki belőle, hogy a jogállam az emberi jogok területén Ugyan nagyok a hiányosságok Törökországban, de nagyon nagyok a lehetőségek is a jövőre nézve. A nőkkel kapcsolatban. Ön szeretné, hogy az Európai Parlament írjon erről egy jelentést? Amit írtunk, azt megfelelőnek tartja? Ön találkozott a raportőrünkkel? ön folytatott vele megbeszélést, hogy mi hogyan segíthetjük az önök harcát a kihívások ellenében? Ez az első kérdésem. A második kérdésem az az lenne, hogy a parlamentben, a szervezett társadalmi életben, Törökországban van-e vita arról, hogy a nők jogait hogy lehetne kibővíteni. Most, hogy Törökország szeretne belépni majd az Európai Unióba, látja-e azt, hogy születnek-e munkacsoportok, bizottságok, amiknek az lenne a célja, hogy Törökországban is elfogadtassák a nők jogait, a török társadalmi életben folyik párbeszéd erről? Látja ennek valami nyomát, hogy a török képviselők képviselnék a nők jogait? Mert hogyha valóban bele akarna, be akarnak lépni az Európai Unióba, akkor szembe kerülnek ezzel a kérdéssel mindenképpen. Tehát ön hogy látja ezt a helyzetet? Köszönöm szépen. Thank you, Madam Kratzer. Now, Köszönöm, Kratzer asszony. Verzsia képviselő asszony. Madam Verzsia. Berzsi asszony. Elnézést kérek, elnök asszony, nem figyeltem éppen. Először is szerettem volna a szolidaritásomról biztosítani eh, Leila Zana asszonyt, és eh, szerettem volna csodálatomat kifejezni bátorságáért, és eh, mérsékkelt, pontosabban közvetítő szerepéért is. Ha megnézzük, hogy mi mindent élt át, és mi mindent élt meg, én ugyanolyan komolyan és ugyanolyan megfontoltan fogok szólni. Néhány kérdést szeretnék távirati stílusban föltenni. Elnök asszony, ön független parlamenti képviselőként mutatta be Leila Zene asszonyt. Megkérdezem, hogy miért független képviselő. Jó lenne megtudni, hogy miért független parlamenti képviselő a török parlamentben lélezen asszony. Szeretném, ha beszélne egy kicsit a terrorizmus elleni törvényről, annak következményeiről, mert Törökországnak az a szomorú privilégiuma van, hogy a terrorizmus elleni küzdelem nevében a legnagyobb számban vannak bebörtönöző emberek. Ő nem létette, hogy nagyon sok személynek nem volt még joga megfelelő igazságos tárgyaláshoz. Jó lenne tehát tudni arról, hogy hogy alakul a terrorizmus elleni törvény, annak hatása. Jó lenne, ha esetleg szólna, hogy mi is a helyzet azokkal az emberekkel, akik jelenleg börtönbüntetéssel néznek szembe, vagy börtönben vannak, mi a helyzet az ő perükkel, a tárgyalásokkal. Tehát, mint említettem, a terrorizmus elleni küzdelem nevében a PKK-sokat illetően is szeretném, ha beszélne. Nevróz azt hiszem, hogy egy valódi e, szimbólum a kód lakosság számára, és azok az erőszak hullámok, amelyek végsöpöltek kód lakosságon elfogadhatatlanok, és e, ha megengedi, beszélt ugye arról, hogy az Európai Bírósághoz lehet-e fordulni, de nem az Európai, tan- nem az európai Tanácsról az egyik kérés, amelyet eh, az éjségsztrák során kifejeztünk Strasbourgban, az Európa Tanács delegációi részéről, ha jól értem, az CPT, ez a eh, kínzás megelőzésére összehívott testület, eh, nem tudom pontosan, hogy kifejezte véleményét Erdogan úrral szemben, én szeretném, ami a Szahorov díjat illeti. Leila Zanát elítélték. Ön azt gondolom, hogy nem elég csak azt kérni, hogy igazságos tárgyaláshoz legyen joga Leila Zenának. Többet kell tennünk a díjazottakért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Zana asszonynak, hogy itt van körünkben. Szeretném, ha tudná, asszonyom, hogy az alapjogokat képviselve, az emberi jogot, a jogállamiságot képviseljük itt, és a demokrácia értékeit, ön, ön bennünk mindig támogatásra talál ebben a tisztelt házban. Nagyon világosan mondta el, hogy mit kell tenni, több szinten. Ugye kiemelte azt, hogy nagyon fontos elsősorban, hogy legyen megfelelő hosszú távú politikai akarat. Nem jók az átmeneti idegenes intézkedések. Most van -e egy ilyen politikai akarat a megoldás találására a nő számára a hosszú távon? Második szint kiemelte azt intézményi szinten, hogy milyen nehézségek vannak. Sokat beszélt a hiányosságokról, amelyek az igazságszolgáltatásban találhatóak, tehát ami a panaszokat illeti, ami a fellebezési rendszerét illeti. Most azok számára, akik e, erőszakot követtek az asszonyok ellen, elítéltek-e valakit? Én azt gondolom, hogy az, aki ellen erőszakot követtek el, az valamennyire, valamilyen szinten megnyugtató, hogyha az elkövetőt igazságszolgáltatás elé állítják, bíróság elé a következő a kérdésem, mi a helyzet azzal kapcsolatban, mi a döntéshozatali gazdasági vezető eh, pozíciókban a nők szerepe, tehát a nők képviselete milyen szinten fejlődött. Mert elmondta azt, hogy szeretné, ha lenne egy jó nőjogi miniszter személyesen. Én egy kicsit tartózkodnék ettől, hogyha egy miniszteri posztot hozunk létre a nők számára, azt gondolom, hogy Afrikában például van ilyen lehet, van ilyen minisztérium, és sajnálatos módon az a tapasztalat, hogy például a már meglévő nőjogi minisztériumok inkább lelassítják ezt a folyamatot. a nők jogait illeti, azt gondolom, hogy egy miniszter létrehozásával stigmatizáljuk a nőket. Egy másik dolog, amit ön kiemlít, kiemelt az emberi jogok kapcsán. Ami a börtönben a nők és gyermekek helyzetét illeti, milyen konkrét intézkedéseket lehetne hozni, hogy javítsunk a helyzeten, rövid és középtávon és hosszú távon. Ami a börtönbeli erőszak megelőzését illeti, mit lehetne tenni azon kívül, amit ön már említett, például, hogy ratifikálni kellene a kiegészítő jegyzőkönyvet. Zene asszony, gratulálok az ön élet útjához, és támogatásomról szeretném biztosítani ismét a helyüt. Thank you, madam. Köszönöm szépen, Gabriel asszony. Latford báronő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretettel üdvözlöm eh, Leida Szánát. Hallomásból is már nagyon jól ismertem, tudtam, hogy eh, küzd az emberi jogokért, a kurdok, a nők jogaiért. Igazán lenyűgöző tevékenysége. És mindig öröm látni őt, bár az nem öröm, ha azt halljuk, amit sajnos el kell, hogy mondjon nekünk. Véleményem szerint nagyon jól felvázolta, felrajzolta számunkra azt, hogy ezek a témák, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a kurdok szabadságának megtagadása, a nyelvhasználat megengedése, a tisztességes eljáráshoz való jog megtagadása, a gyermekek bebörtönzése, a szörnyű börtön viszonyok. Nos, tudom, hogy a parlament évek óta különböző módokon nyomon követi ezeket a témákat. De ön nagyon élénken, érzékelhetően adott számot mindenről, és ez felé kell, hogy arra indítasson minket, hogy folytassuk ezeknek a témáknak a felkarolását a munkánkban. Lenne egy konkrét kérdésem is. Nem tudom, hogy pontosan milyen szót használt, de eléggé meglepett, amikor azt mondta, ha jól emlékszem, hogy a nők, értve Abdullah Öcsalán aktív részvétele a politikai vitában a kurt probléma megoldása felé tett kísérletnek is tekinthető. Ezt a török társadalom is elfogadná? Elég meglepett, amikor ezt mondta, mert tudva azt, hogy ő hogyan vált démonná, hogyan démonizálták a közvélemény formálói. Örülnék, hogyha megmagyarázná kicsit ezt a megjegyzését, és tényleg jól értettem, és tényleg ezt, erről van szó, Persze itt egy dolog a PKK kérdése, és hogy a terrorista szervezetek listáján szerepeljen a PKK, de Öcsalán egy szimbólumá vált nagyon sok más területen is a kurd nép számára, és valami megoldást kell találni, egy politikai párbeszédet, ami egy megfelelő szerepet biztosíthat az ő számára. És úgy tűnt, hogy most talán erre van valamilyen lehetőség. Köszönöm szépen, Latford asszony, Olbius képviselő következik. Köszönöm szépen. Nagyon lenyűgöz, úgy tűnik valamennyiünket azt, hiszem azt, hogy itt van velünk, mert nagyon régóta próbáljuk kifejezésre jutatni a szolidaritásunkat. Hogy mondjam el a következőt? Úgy tűnik, valamennyien egyetértünk az általános reagálásokkal, válaszokkal, amiket Leila Zanától hallottunk. Mi is a helyzet Törökországban? Nem csak nagyon súlyos problémák vannak, nagyon komplex a helyzet, sokféle tendencia figyelhető meg, és ezek nem mind mutatnak egy irányba. Például május 24-én Leila Zanát tíz év börtön büntetésre ítélték az ő távollétében. Nos, tudjuk, hogy a semmitő széknek milyen szerepe lehet ilyen esetekben. Tehát megszületett ez az ítélet, és utána egy hónap a későbben találkozott a miniszterrel, a kormány egyik tagjával. Tehát ez is jelzi, hogy mennyire komplex a helyzet. A következő kérdést szeretném intézni önhöz. Az ön véleménye szerint ez egy szimbolikus esemény volt. Lehet, hogy ez valaminek a kezdete, tehát az a tény, hogy ön beszélgetett a miniszterrel. Nem tudom, hogy a sajtó erről hogyan tudósított. A reményt ébren lehet tartani. Ön szerint ez reményre ad okot? Tudom, hogy polémiát is keltett ez az esemény vitákat okozott, az emberek beszéltek erről, a beszélgetés tartalmáról. Talán kicsit jobb jobban rá tudna világítani arra, azt mondjam, hogy ön hogyan ítéli meg ezt a nagyon-nagyon összetett, komplex helyzetet. Mik a, milyen tendenciák körvonalózódnak a horizonton, ha így fogalmazhatok, kurd, illetve török oldalon? Ez egy elindulóban lévő folyamat, aminek az eredményeképpen elindulhat a párbeszéd, és megszűnhet a fegyveres konfliktus. Például elismerik a kurdok nyelv nyelvhasználati jogát távlatosan számíthatunk erre. Köszönöm, Orvius úr, és én is szeretnék egy rövid kérdést feltenni. Ő nagyon részletesen beszélt arról, hogy milyen a helyzet a börtönökben, a politikai fogvatartottak és a többi fogoly számára. Egy Nemzeti Emberi Jogi Intézet létrehozásával kapcsolatban közel múltban megszületett egy törvény, miután hosszú ideig civil szervezetek, török és nemzetközi szervezetek bírálták a törvénytervezetet, most Törökország is elfogadott egy törvényt erről. Mi az ön véleménye erről a Nemzeti emberi Intézetnek a létrehozásáról? Még mielőtt megadtam a szót önnek, Leila Szana, emlékszem, hogy mit mondott a bevezetőben. Azt, hogy az EU több támogatást kellene, vagy adjon a, ahhoz, hogy politikai megoldás szülessen a konfliktus kapcsán, a békefolyamatot kellene támogatnunk. Nem tudom, hogy van-e itt valaki a külügyi szolgálattól, neki adnám meg a szó, de kérem, hogy rövid legyen, hiszen gondolom, hogy különböző területeken sokat dolgozik, foglalkozik az EU Törökországgal. Én most kérem, hogy csak egy-két kérdést emeljen ki nagyon röviden, és Leila hogyha kívánja, utána megjegyzéseket fűzhet ehhez. Down úr, vagy Down asszony, Down úr van itt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos Domakasszai nem tud ma itt lenni. Úgyhogy majd írásos formában fogjuk eljutatni önhöz, amit ő gondol. Akkor kapunk egy írásos választ öntől, és ezt majd továbbítani fogom Leila Szánához hogy egy aktuális részletes beszámolót kapjon. Ha valamit leírunk, akkor sok időnk is van, és sok anyaghoz hozzáférhetünk. Nagyon érdekes kérdéseket tettek fel önnek, voltak átfedések is. 20 percet csúszunk már úgyis, hogy kérem próbáljon meg röviden válaszolni. Tabii aslında ısrarla üzerinde durmamız gereken şey adalet mekanizmasıdır. Ad Nos, az igazságszolgáltatás. Az igazságszolgáltatás Törökországban nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon. Akár a nők és férfiak viszonyáról van szó, akár a demokráciáról, Nyilvánvaló, hogy az igazságszolgáltatásban nagyon nagyok a problémák Törökországban. Amikor a bíróságra kerül egy per, akkor nagyon ö, korrupt, nagyon bürokratikus rendszerben kell dönteniük, és eh, én meg vagyok arról győződve, hogy nem tudnak igazságot szolgáltatni. Természetesen eh, a több éves eh, igazságtalan börtönbüntetések is csak ezt támasztják alá, ezért kell nagyon nagy erőfeszítéseket tennünk az igazságszolgáltatás megreformálására. Ugyanakkor meg is kell újítanunk az igazságszolgáltatás. Svájcból egyszer érkezett egy küldöttség, hogy meglátogasson engem a börtönben, és azt kérdezték tőlem, hogy mit kell tennünk. Én azt mondtam, hogy a rendőrség, a börtönőrök és az igazságszolgáltatás képviselőit oktatnunk kell, képeznünk az emberi jogokról. Az Európai Unióba kellene például küldeni oktatókat ezen a téren. Tehát igazából történtek lépések arra, hogy megreformáljuk ezt a rendszert, 2002-2003 tájékán volt egy kis előrelépés, igazából elég szabadon járhatta az utcákat az ember, nem vitt el akárkit az utcáról a rendőrség, de eltelt egy kis idő, és aztán azt láttam, hogy visszatért minden a régi rendszer szerint ment, úgyhogy az egy nagyon régi probléma, aminek a gyökerei régre nyúlnak vissza, és ezeket kell kiírtanunk. Ha egy rendőr vagy az igazságszolgáltatásban résztvevő me- meg se érti, hogy mi a probléma a viselkedésével, akkor nem oldhatjuk meg ezeket a kihívásokat. Nem elég a jogszabályokat megváltoztatni, az emberek gondolkodásmódját kell megváltoztatni. Persze a jogon is változtatnunk kell, de a valós megoldás a gyökeres megoldás. Például az alkotmány. Ki kell dobnunk az egész alkotmányt, újra kell írnunk. Amikor az alkotmány azt mondja, egy nyelve van az országnak, hát nyilvánvaló, hogy ezen változtatni kell. Ez a 21. század a társadalmak eljutottak arra a pontra, amikor egy ilyen monolitikus rendszert már nem életképes, úgyhogy Törökországban is ezzel a problémával állunk szemben. Ami az elnöki rendszert illeti, hogy hogy választják meg az elnököt. Nagyon sok modell merül föl, például egy esetleges szövetségi rendszer, mint Németországban. Egy biztos, ezt a monolitikus, megkövesedett rendszert már nem tarthatjuk fent. Nagyon sok vita folyik erről, hogy hogyan reformáljuk meg Törökországot, de erről folynak a viták a gyerekek kérdése. A gyerekeket sohasem szabadna börtönbe zárni. A gyerekeknek az a feladat, hogy iskolába járjanak, tanuljanak, hiszen csak így lehetnek a társadalomnak tagjai. Miért? Azért, mert egy gyerek fölvett egy követ az útról, és megdobott vele egy tankot. Ezért börtönbe zárni. Olyan börtönökbe, ahol nagyon veszélyes az élet, és nagyon kemény büntetésnek vetik őket alá. Csak egy kő miatt. Én ezt nem tudom elfogadni se emberként, se nőként, se anyaként, hogy egy gyereket bezárjunk egy börtönbe. Az iskolába kell járni a gyereknek, a gyereknek lehetőséget kell adni arra, hogy megváltoztassa az életét. Ami Ocsalán urat illeti. Én azt hiszem, hogy minden népnek saját maga kell kezébe venni a sorsát, és saját maga kell alakítani a jövőjét. Hogyha ilyen nagyok a problémák Törökországban, és ezek alapproblémák, és a népek összeütközésbe kerülnek Törökország, Törökországon belül, akkor föl kell kutatnunk az okait, amikor Ocsalánnal megbeszéléseket folytatnak, akkor lehetőséget kell adni arra, hogy kitérjenek ezekre a problémákra, és lehetőséget kell adni arra, hogy kiutat találjunk ebből a helyzetből, megoldjuk ezt a problémát. Még egyszer, egy népnek, egy államnak meg kell oldania a problémáit, oktatni kell a gyerekeit, védenie kell őket, és én úgy gondolom, hogy egy török társadalom nem szabad, hogy másképpen reagáljon erre a kérdésre. Az, hogy a kurd nép tagjai mindig ki vannak téve a szankcióknak, büntetéseknek, bebörtönzéseknek, maga ez a tény azt mutatja, hogy ezen változtatnunk kell. 3,5 millió ö, olyan esetről tudunk, ahol ö, ö, igazságtalan büntetéseket szenvedtek el. Én ö, abban hiszek, hogy mindenkinek saját maga kell dönteni az életét illetően. Én független képviselő vagyok. Kérdés az volt, hogy miért vagyok független képviselő. Azért, mert én politikus vagyok, képviselő vagyok, de nem csatlakozhatom egyetlen párthoz sem. Hát ez a helyzetemnek a különlegessége. Korábban jelöltettem magam egy párt tagjaként, de utána a pártomat betiltották, és utána ö, nem jelöltethettem magam. Így aztán én lettem független képviselőként a török parlamentnek az első női kurd tagja, és egyébként azért tiltották be a pártot, mert azt mondták, hogy, hogy ők küldtek engem a parlamentbe. Tehát számomra ez most azt jelenti, <laughs> hogy paradoxon, mert ugyan képviselő vagyok a parlamentben, de nem lehetek annak a pártnak a képviselője, amely miatt megválasztotta képviselőnek. Úgyhogy én megint csak azt tudom mondani, hogy az alkotmányon sem tudunk addig változtatni, amíg az oktatáson nem változtatunk, és az emberek módján. Valahogy egy közös platformot kellene találnunk arra, hogy egyeztetünk. Én nem tudom, van még időm? Folytathatom még? 5 perc. Jó. Köszönöm. Yani bir yol temizliği derken terörle mücadele yasasıdır, e, TCK... Nos, tehát valami közös platformot kell találnunk, hogy eh, a török BTK-nak a jogszabályait megváltoztassuk, a börtönökben a helyzetet, a börtönbe vetetteknek az életkörülményeit. Természetesen az alkotmány itt nagyon nagy szerepet játszik, de megint csak a gondolkodásmódon, ha nem változtatunk, nem változik semmit. A társadalomnak feladata az, hogy beszívja magába az új alkotmánynak az elképzeléseit. Hogyha az állampolgárnak nincsenek jogai, hogyha nincsenek szabadságjogai, akkor hiába van új alkotmány, semmi sem fog változni. A nők elleni erőszakot illetően Ezt a problémát megoldhatnánk úgy, hogyha a nőknek gazdasági hatalmat adnánk, hogy a kezébe vegye a saját sorsát. Mert hogyha nem, akkor nem tudom ezt másképpen mondani, a nők cigányként élnek, állandóan könyörögni kell a saját férjüknek, mert tőle függnek és semmilyen kiútat nem találhat politikai megoldás sem, hiszen gazdaságilag teljes mértékben függ. tehát ön maga így nem tudja se az önmaga ügyeit képviselni, se a másokét. A politikai döntéshozatalban a nőt úgy kell látni, mint egy olyan egyényt, aki képes arra, hogy döntsön a saját sorsában, és a többi nőtársának a sorsát is elősegítese. Ehhez először is jelen kell, hogy lehessen, másodszor képes kell, hogy legyen, hogy segítsen a többieknek az oktatás, a képzés segítségével. Csak így törhet ki ebből az ördögi körből. Én tudom, hogy Európában nagyon sok kérdés van, amit ö, már évszázadok óta megoldottak, de Törökországban és Kurdisztánban, és itt külön helyzet alakult ki nyilvánvalóan. A nők még nagyon messze vannak ettől. Hatalmas lépéseket kell még tenniük a nők jogai területén. És közben a férfiak meg aggódnak, ugye Kurtisztán, hogy ugye miért kell ez a nőknek, miért akarnak változtatni a tradíciókon. Úgyhogy mindnyájan kell, hogy erőfeszítéseket tegyünk a nő, mint ember, mint politikai erő, mint lény előre kell, hogy lépjen, de ez csak úgy lehetséges, hogyha a gazdasági irányítását az életének a saját kezébe veheti. Csak így biztosíthatja a jövőjét. Ehhez azonban megint csak oktatás és képzésre van szükség. Tudom, hogy lejárt az időm, úgyhogy csak köszönetet szeretnék mondani, és mindenkinek gratulálni, szeretnék megköszönni a türelmüket, hogy meghallgattak. Lehet, hogy én nem adtam minden kérdésre választ, amit feltettek, de amennyire tudtam, annyira beszámoltam a törökországi viszonyunkról. És ahogy mondtam, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy tovább. Thank you. Haladjunk ezen az úton. That you're... Tudom arról biztosítani, hogy nagyon is megszívleljük az ön gondolatait, ajánlásait, mind az emberi jogi, mind a nőjogi bizottságban mindent meg szeretnénk tenni a törökországi emberi és nőjogi helyzet javításért. Még egyszer köszönöm. Okay, now I, we have really to be very... Nagyon gyorsnak kell lennünk. A következő napi rendi pontra mindjárt rá is kell térnünk a bormai rohingák helyzetéről, akiknek el kell hagyniuk a termet. Kérem, tegyék meg gyorsan. És eh, ha megengedik, emlékeztetném önöket arra, hogy eh, akik a törökországi emberi jogi helyzettel foglalkoznak, Szeptember 18-án a sajtószabadsággal foglalkozunk a Nyugat-Balkán és a törökországi régióban. Okay.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 ha megengedik, bemutatnám a helyzetet, szeretném elmondani, hogy milyen pozitív feleményekről lehet beszélni. Milyen Myanmarban, ezt az AFED bizottságban nem régiben megvizsgáltuk, volt egy állásfoglalásunk is, áprilisban ebben a parlamentben, ahol elismertük a pozitív fejleményeket az emberi jogok területén, például az, hogy szinte minden politikai bebörtönzöttet, foglyot szabadon bocsátottak. Azt hiszem, hogy az összes különböző kisebbséggel békét kötöttek, kivéve egyet. A tárgyalásokat még folytatni kell a tűzszünet érdekében, reméljük, hogy itt is pozitív fejleményekről lehet beszámolni. Nagyon aggasztott minket az a hír, amely felröppent arról, hogy egyre több erőszakos támadás érte, vagy alakult ki a rehini államban a buddhista és a muzulmán közösségek között. Azon arra beszélgetünk, hogy sürgősségi indítvány nyújtsunk-e be ezzel kapcsolatban a parlamentben, de aztán végül is nem így jártunk el. Most itt a mi emberi jogi bizottságunkban tárgyaljuk meg ezt a kérdést. Na most megnézzük ezt a kérdést, meghívtunk természetesen, meghívtuk a Myanmari nagykövetet, köszöntjük tisztelt nagykövet úr, és meghívtuk a bangladesi nagykövetet, de sajnálatos módon New Yorkban van jelenleg a nagykövet úr, de köszönöm szépen, hogy a bangladesi nagykövetség munkatársait itt köszönhetjük. A, a bizottsági szabályaink olyanok, hogy van egy bevezető a témáról, és hogyha a nagykövet, illetve a nagykövetségi munkatársak szót kérnek, szeretete váljuk a hozzászólásokat, három percet kapnak. 11 óráig van időnk, de miután nagyon is konkrétan tudunk fókuszálni, mármint a rohingákra tudunk központosítani, szerintem lényegre törőek lehetünk a vitánkban és konklúziókban. Meghívtuk meghívtunk, meghívtuk Pirena Hassan asszonyt, ő a Human Rights Watch vészhelyzeti megfigyelője. Július 3-án tért vissza a Human Rights Watch Myanmari delegációjából, amely megnézte az etnikumok közötti erőszak kérdését. Én itt abban is hagynám, és kérem szépen, hogy 5 percben ismertesse a helyzetet. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Igyekszem ö, tömören és röviden fogalmazni, hiszen kevés időnk van. Szeretném bemutatni ezt a nagyon is lehangoló és sürgős helyzetet. Egy két hetes missziót folytattunk le, megnéztük az erőszakot, amely megrázta a nyugat-miamári régiót. Ugyanakkor, amikor Nyugat-Burmát megzavarta ez az erőszak, és több ember veszítette életét. Közben láttuk Aung San Chi európai látogatásának képeit a tévében. Ez egy olyan időszak volt, amikor megünnepelték a burmai reformokat, de ez nagy ellentétben állt ahhoz képest, amit Nyugat-Burmában megtapasztaltunk, mit is láttuk, mit is hallottunk. Hát ez éles ellentétben állt az ünnepléssel. Szeretném elmondani, hogy miről mit hallottunk, hogy mit dokumentáltunk ebben a két hétben. Június elején Arakán államot etnikai erőszak rázta meg a buddhista és a muzulmán közösség között pattant kézefeszültség. Több incidens volt, de június 8-án több ezer rahinga tönkretett arakáni otthonokat, üzleteket, buddhista szentélyeket. Az arakáni csoportok a helyi hatóságokkal, rendőri erőkkel együtt visszavágtak, meggyilkoltak, megvertek ruhingákat, muzulmán falvakat égettek fel, otthonokat tettek tönkre. Több ezer otthon tettek tönkre, az ENSZ azt mondja, hogy 90 ezer ember veszítette el otthonát, a hivatalos áldozatok száma 70-es. Úgy gondoljuk, hogy ez drámaian alul értékelt szám. Mi szemtanúk szerint azt hallottuk, hogy 70 ember halt meg az elmúlt napokban. A támadások brutalitása mindkét oldal követte ezeket, ezt ki kell vizsgálni mindkét oldal által lekövetett erőszakot. Amikor abba hagyták a falvak felégetését, hát az erőszak folytatódott. Egy új erőszak hullám kezdődött az összetűzéseket követően. És ezt a felzódulást arra használják fel, hogy a marginalizált rohinga közösség ellen kövessenek el erőszakot. A rohinga muzulmánok Burmában nem állampolgárnak tekinthetőek, illegális, bengáli, bangladesi bevándorlóknak tekintik őket, nem képezi a 131 elismert etnikumok egyikét, nincsen személyigazolványuk, nem ö, tudnak anyakönyvesztetni, házasságot kötni, egy nagyon is törékeny, sérülékeny lakosság. Nagyon is bizonytalan jogi státuszuk, nagyon is megfelelően tették őket az emberi jogok szempontjából céltáblává váltak. Nagyon nehéz képet alkotni, mert nagyon nehéz hozzáférni az észak-arkáni államba. De mi szemtanúkkal beszéltünk, túlélőkkel, ugyanazt mesélik el minden nap napról napra. Az összetűzések vége óta a biztonsági erők, a regionális, a NASZAKA határőrök, a rendőrök, a rohamrendőrök és a hadsereg naponta elsöpörnek embereket. Több száz ember tartóztatnak le, rápakolják őket teherautókra, ezt írják le. Ez egy olyan folyamat, amikor Nasaka és más biztonsági erők megérkeznek egy faluba, minden ajtónál megállnak, kivonszolnak embereket az otthonukból, megverik őket. A rohingák eh, több évtizedet élik meg a Nasaka, a biztonsági erők eh, megér- megérkezések. Mikor látják, hogy érkeznek a naszakások, elkezdenek futni, rájuk lőnek, állandó sortüzet bocsátanak rájuk. Azokat, akik szerencsések voltak, akik meg tudtak menetelni, akik egy folyón átúszva meg tudtak menekülni, akik eh, a fára mászva látták, nézték végig, hogy nagybátyáik, gyerekeik, feleségeik, barátaikat halára lőnek. Volt, akit agyonlőttek, volt, akit megsebesítve hagytak ott. Akik nem tudnak elég gyorsan futni, őket követik, üldözik, a biztonsági erők követik őket, levadásszák őket, megállítják őket, megveri őket, megverik őket, összekötik őket, kardokkal támadják, meg, lelövik, meglövik az időseket, a gyermekeket, válogatás nélkül. Ez nem azért van, mert az Arakán államban voltak összetűzések. Ez olyas valami, ami múlt héten történt. A vizsgálódásaink során azt láttuk, hogy többszörösen követtek el erőszakot, lábbal tiporták az emberek jogait. Most pedig arról szeretnék, hogy mit kell tenni. Az erőszakot rendszeresen követik el, borzasztó dolgokat követnek el, a biztonsági erők követik el. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi fülek és szemek ott legyenek az Arakán államon, hogy lássák, hallják, ami ott történik. Múlt héten, amikor a delegációnk ott volt, mi azt hallottuk, hogy a parlament egy állásfoglalás készít elő. Nagyon szomorúak voltunk, amikor ez nem következett be. De van még idő. Tudom, hogy mindenki elmegy nyári szabadságra, de kérem önöket, hogy ezt az időt, amiük van még, használják fel arra, hogy fellépjenek. Mert az erőszak, amiről ma beszélünk, most is zajlik. Az emberek rozoga szállnak, olyan elkeseredett dolgokat tesznek, egy, egy kis konzerv dobozba kapaszkodnak, hogy át tudjanak úszni a folyón Bangladesbe. Ott viszont nincs védelmük. Nem kapnak menekült státuszt. Visszateszik ezeket a teszik őket a rozok, a csónakokra, a monszoni esőzésen keresztül visszaküldik őket abba a helyzetbe, ahonnan elmenekültek. Szeretném, ha egy pár apró dolgot tennének még a rendelkezésükre álló időben. Kérem önöket, ez súlyos, sürgős, több száz ezer ember gyűjtőtáborba kerül, összegyűjtik az embereket, soha többé nem lehet hallani róluk. Tegnap este történt, tegnap előtt, ma este is előfordul ez majd. Arra kérem önöket, hogy garantálják azt, hogy legyen független vizsgálat, hogy valóban az ENSZ burmai főképviselőjével közösen az emberi jogi, az OCHR misszióval közösen tegyenek mindent meg annak érdekében, hogy legyen független vizsgálat. A kormány egyetért az, hogy ki kell vizsgálni ezt a kérdést, de a kormányzati vizsgálóbizottság kikből is áll? Az erőszakot elkövető biztonsági erőkből. Ez nem kielégítő, ez a fajta vizsgálóbizottság egy független bizottságot kell felállítani, vizsgálóbizottságot. Kevés az idő, de nem lehetetlen sikert elérni. Az elmúlt, tehát június elején, az első hetekben a reformokat ünnepeltük, a Szangcsongcsi Európában járt, nagyszerű lépéseket tettek, de nem ez segíti majd elő a reformokat. A valódi reform érdekében a teszt az lesz, hogy súlyos emberi jogi sértésekkel kapcsolatban öm, elszámoltatják-e az elkövetőket. Nagyon fontos, hogy a súlyos emberi jogi sértéseket, elkövetőket el kell számoltatni. Kérem, ahogy Szudánnal, Szériával, Málival kapcsolatban következetesek és elszántak, ugyanígy járjanak el Bulmával kapcsolatban is. Thank you, Madam Hassan, giving us a... Uh, Köszönöm szépen, Hassan asszony, hogy első kézből adott nekünk tájékoztatást. Most pedig kérem, hogy röviden az IAS, az Európai Külügyi Szolgálat képviselője is szóljon hozzánk, mondja el nekünk, hogy mit tesz a szolgálat. Köszönöm szépen, elnök asszony! Valóban nagyon jó betekintést nyertünk a helyzetbe. Nem tudom megerősíteni ezt az információt, de meg fogjuk vizsgálni. A mi értelmezésünk a helyzetről az, hogy úgy tűnik, hogy a feszültség, a két közösség közötti feszültség természetesen megmaradt, de kicsit azért megnyugodott a helyzet, de megvan a veszély annak, hogy újra erőszakullám tör ki. A hivat hivatalos adatok szerint 90 ezer ember kellett, hogy elhagyja a lakóhelyét, 80 ezer muzulmán, 7 ezer buddhista, és jelenleg idegenes táborokban, kolostorokban helyezik el őket. Úgy tudjuk, hogy a kormány gondoskodik alapvető elhelyezésről, élelmiszerről, menedékről, hat nemzetközi segélyszervezet is tevékenykedik, civil szervezetek és az ENSZ bizonyos fokig már jelen vannak, de teljes erőbedobásra lenne szükség az orvosok határok nélkül, és az ENSZ menekültügyi főbiztossága is a helyszínen van, és jogi segítséget adnak, illetve meldék táborokat hoznak létre. Széles körben olyan értelmezés van, hogy tulajdonképpen a segítség kedvezményezettjei a muzulmánok, és a jelenlegi feszültségek miatt ez inkább ellenséges hangulatot teremt a, a segítőkkel szemben. Felvetettük ezt az ügyet tegnap reggel, és a határokért, határőrzetét felelős miniszterrel beszéltünk erről. Azt mondta nekünk, hogy maga az elnök ragaszkodik ahhoz, hogy jogállami eszközöket kell alkalmazni, megfelelő jogi utat kell bejárni a letartóztatott segélyszervezetek munkatársaival szemben. Tehát azt mondták nekünk, hogy ez fog megtörténni. Az ENSZ humanitárius hivatala és Jangonban más szervezetek is ellátogattak Mondóba, hogy ott első kézből értékeljék a helyzetet, majd az kollégám, az Európai Bizottság képviselője hamarosan beszámol erről. Miután, tehát 2001 óta az Európai Unió fontos segélyező volt Rakén államban. Az egészségügy, víz, tiszta ivóvíz, higiénia területén és ebből ezt mind a két közösség számára akartunk segítséget nyújtani, de mégis sok az előítélet, és vannak, akik ezt intervenciónak tekintik. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a műveleti igazgató Sinszki úr is itt van. Kíván ön is szólni, de kérem, hogy röviden tegye. Köszönöm, elnök asszony. Miután nagyon kevés az időnk, szorít az idő, szeretnék kapcsolódni ahhoz, amit a külügyi veri kollégám mondott az előbb. A uh, Echo Eco Myanmarban már évek óta jelen van, segítséget nyújt, és a segítség túlnyomó részét Rakin állam kapta. Tehát elég jelentős műveletet, bizt, művelet zajlik, Rakinban mind a két etnikai csoportot próbáljuk segíteni. A jelenlegi események nagy aggodalommal töltenek el minket hosszú távon is foglalkozni kell a rakéni ügyjel, de ami a közelmúltban, ami most történt, az valóban rendkívül aggályos. Egyrészt biztosítani kell, hogy azok, akik most nagyon rászorulnak a segítségre, akiket, akik az erőszak miatt el kellett, hogy hagyják a lakóhelyüket, vagy más módon értek kár őket, nagyon fontos, hogy ezek az emberek megkapják az alapvető humanitárius segítséget. Partnereink, akik Rakin államban egyébként is jelen vannak, segítenek. Mi is, a mi főigazgatóságunk is finanszírozást vagy pénzsegítséget nyújt, de szembesülünk most eh, azzal, hogy nagyon korlátozzák az erőszak, az erőszak nagyon be korlátozza a humanitárius segítséget. Nagyon nehéz megszervezni az utat, hogy egyáltalán eljussunk erre a kínálamba. A légkör nagyon ellenséges a humanitárius segélyszervezetek munkatársaival szemben. Ez nagyon aggályos, és ez nagyon megnehezíti a partnereink számára, hogy tényleg segítsenek felhívjuk a hatóságokat arra, hogy úgy álljanak hozzá ez a kérdéshez, ami lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy biztosítsa a humanitárius segítséget, amire sürgetően nagy szükség van. Most, miután ezt csak korlátozottan tehetjük meg, további értékeléseket is végzünk távoli vidékekről, ahonnan nem, nincs is információnk. Tudjuk, hogy az ért értékelések már, már születtek, az élelmezési kérdésben nagyon aggályos a helyzet, nagyon kevés az élelmiszer, éheznek az emberek, de a segélyszervezetek, a partnereink nem tudnak semmit tenni, mert, mert nem jutnak el a helyszínre. És még egy dolog, amit szeretnék elmondani a helybéliek, akik szintén együtt dolgoznak az ENSZ menekültügyi biztonságával, más segélyszervezetekkel, nehéz helyzetben vannak. Georgieva, a biztos asszony, aki Japánban járt múlt héten egy konferencián, a Miamari külügyminiszterrel találkozott, és felvetette a beszélgetés során ezt a problémát, és magyarázatot kért a hatóságoktól arról, hogy miért tartóztatták le több a segélyszervezeteket segítő helybelit. Még röviden Bangladesről. Nincs információnk arról, hogy új menedkültek, menedéket keresők érkeztek volna Myanmarból Bangladesbe. De ma szeretném azt is elmondani, hogy Banglades részéről is nagy kihívást jelent a humanitárius segítség. Nekünk néhány munkatársunk van az ECO finanszírozásában, és körülbelül 30 ezer eh, miamari menekült nagyon nehéz körülmények között ér már most is Bangladesben arra kérjük a bangladesi hatóságokat, hogy a szükséges papírokkal lássák el ezeket a e, menekülteket. Mi vagyunk szinte az utolsó segítő donor, aki jelen van hogyha e, a mi munkatársainknak is el kell menni e, innen, akkor ezek az emberek minden segítség nélkül maradnak, és ez humanitárius szempontból drámai helyzetet eredményezne. Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki szót kér a képviselők között? Nem. Ha jól értem, nagykövet úr, ön szeretne szót kérni. Tandkia úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hogy ebből látjuk, hogy önt is érdekli a mi munkánk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekszem a három percet betartani. A helyzet három incidensből alakult ki májusban. Hogy is kezdődött? Egy buddhista fiatalasszonyt három fiatal megörösszakolt és megölt május 20-án. Aztán egy rendőri állomás ellen követtek el erőszakot, és tíz burmai muszlim férfit öltek meg egy buszon. Ezen három incidens követően három városban alakultak ki a zendülések, 77 ember halt meg, 109 meg sérült, 4800 házat égettek fel, 15 kolostort, három iskolát, hogy megfékezzük az endüléseket, egy 15 fős vizsgálóbizottságot hoztak létre. Az elnök nyilatkozott június 11-én, és arra kérte az embereket, hogy működjenek együtt a kormányjal, és garantálják a stabilitást és a jogállamiságot. A kormány 89 tábort hozott létre 5 érintett városban, olyan emberek számára, akik az endülések miatt elveszítették otthonukat. Ami a rehabilitációt illeti, a kormány a valási közösségeket, politikai testületeket, a civil társadalmat kérte, illetve a közösségi bölcseket, hogy működjenek együtt. A kormány a helyzetet úgy kívánta megoldani, amit üdvözlendőnek tartott a nemzetközi közösség is. Bér úr, aki a főtitkár tanácsadója, ellátogatott Arakán államba. Az ENSZ június 13 és 14-én az ENSZ tanácsadó ellátogatott, pontosabban a parlament elnöke ellátott, ellátogatott a táborba, menekült táborba a helyi hatóságokkal, arról beszélt, hogy hogyan lehetne segíteni az érinteteken, és hogyan lehetne elkerülni az ilyen hasonló helyzeteket, és hogyan lehetne helyreállítani a A bormai külügyminiszter helyettes és másodikán ellátogat Bangladesbe. Megvitatták a jelenlegi helyzetet, és megpróbálták közösen kitalálni, mm, hogy hogyan lehet e, a két szoros szomszéd közötti helyzetet megoldani. Burma a régió egyik legsokszínűbb országa, különböző felekezet több évszázad együtt élt. Ennek ellenére az ilyen incidensek súlyosan agasztják a pozitív reformot végrehajtókat. Ez a helyzet rámutat arra, hogy milyen szociális és kulturális ellentétek vannak, és milyen ellentétek vannak az lakosság között. Le kell vonni a tanulságokat, orvosolni kell az ilyen problémákat. Az ilyen zendülésekből alakulnak ki a félelmek, a parlament igyekszik olyan törvényeket hozni, amelyek segítségével garantálni lehet a nemzet érdekeit és a békés stabilitást. Remélem, hogy Burma barátai azt szeretnék, ha minden burmai ember biztonságban, erőszakmentesen, veszélyek nélkül élhetne, és reméljük, hogy tovább tudunk lépni azon az úton, amely egy békés, demokratikus állam létrehozásához vezet. Köszönöm szépen, nagykövet úr! Most pedig a bangladesi delegáció felé nézek. Ki kíván szót kérni? Prakash Tévásás úr, megadom a szót, de kérem, fogja rövidre mondandóját. Thank you, Madam Chair, for giving me the floor. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. A nagykövetség részéről szeretnék az Emberi Jogi Alkoszatságnak köszönetet mondani, hogy érdeklődés mutatnak a kérdés iránt. Banglades kormánya az Arakán, szomszédos Arakán állam eseményeit figyelemmel követi, viszont nagyon elszomorít minket az erőszaknak áldozatul esett életek száma. Reméljük, hogy tartalmasan foglalkozunk a kérdéssel, és hogy a béke visszatér Arakán államba. Bár Bangladesh a 67-es protokollnak és 51-es egyezménynek nem aláírója, de sohasem tagadtuk meg az arakáni emberektől és a rahingáni kisebbségtől a menedéket, gyógyszereket és élelmet adunk nekik, de visszatérítjük őket a hazájukba. Reméljük, hogy sikerül a bizalmat visszaállítani a Rahinga kisebbség körében, hogy valóban hazatérjenek. A nagykövet asszony is említette, hogy a külügyminiszteri találkozó elhangzott az, hogy a rahingai kisebbség menekültjeit visszafogadják. Reméljük, hogy valóban biztonságban, méltósággal visszatérhetnek országukba. Köszönöm szépen. Thank you. And now I think we have heard, uh... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most sokféle véleményt hallottunk, sokféle résztvevő véleményét, a külpolitikai szolgálatnak a munkáját, a bangladesi oldal véleményét, a Myanmari oldal véleményét, és reméljük, hogy tovább is együttműködhetünk a Myanmari és bangladesi hivatalnokokkal, hogy valóban megoldjuk ezt a helyzetet, segítsük az embereket, és segélyeket juttassunk el, hiszen hosszú távon ez egy nagyon összetett kérdés. A nagykövet úr mondta, hogy Bangladesben ülésezik a parlament. Azt hiszem, hogy a Rohingya a kisebbségnek is van egy parlamenti tagja, és ezért felvesztjük majd ezt a témát ott, de azt hiszem, hogy hosszú távon a Myanmarban élők mindenkinek a joga az, hogy állampolgárságot élvezzen, de egy hosszú távon, ha valakinek van állampolgársága, akkor minden jogával kell, hogy tudjon élni. Ön azt mondta, hogy tudja, hogy most nyári szünet van, de hát, hogyha ránézek a jogi szakbizottság tagjaira, azért azt látom, hogy ez nem gátol meg minket abban, hogy foglalkozzunk az ügyjel, és írásban is benyújtsuk Pankimun úrnak hogy támogassuk az eko nak a munkáját helyben. Mindenkinek köszönöm, hogy eljött. Ez a helyzet tényleg szörnyűséges az érintettek számára. Most pedig zárt ülés következik a szakbizottságon kibővített tagjainak számára.